Ezt így elfogadottnak tekintjük. A második közlemény az ajánlásoknak megfelelően, amelyek a szakbizottság, a közlekedési szakbizottság határozatait illeti, nem érkezett elembetés a delegált jogi aktusok ellen, amelyeket a tegnapi ülésnap elején jeleztek, tehát nem 24 óra nem érkezett ellenvetés ezzel szemben. 87-es A6-os bekezdése értelmében a két ajánlást elfogadottnak tekintjük. Holnap tesszük ezeket közzé az elfogadott szövegek értelmében. Devolszony jelentésére térünk át, illetve Simanski kolléga jelentésére az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikai